Tisztelt kollégák, folytatjuk az ülést. A napirenden szerepel a közösség a tanács nyilatkozatai, külföldi beruházások a stratégiai ágazatokban címmel. Dalli asszony kapja meg a szót a tanács nevében. So, thank you, and my intervention will be... Köszönöm szépen. A felszólalásom nagyon rövid lesz, hiszen a külföldi befektetések témája már ami a stratégiai ágazatokat illeti, még a tanácsban nem került napirendre, ezért tanácsálláspontot még nem sikerült kialakítani.